családok mozgásszabadságát is biztosítani kell. A transzfóbia, a homofóbia mindenhol megjelenik. Az elnök elnézést kér, csúszásban vagyunk, úgyhogy el kell, hogy vegyem a szót öntől. Intfeld két perc. Yes, thank you, chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogom megismételni azt, amit a kollégák már elmondtak. Azt hiszem, hogy hasonló hullámhosszon vagyunk, ami az európai intézményeket illeti, hát erről hadd szóljak. A kollégámhoz hasonlóan nagyon örülök, és büszke vagyok rá, hogy az interszex személyek is bekerültek az állásfoglalásba. Azt hiszem, hogy ez egy egyértelmű politikai jelzés. Közben megnézve az állásfoglalást, az LGBTI cselekvési listát, amit az Európai Bizottság fogadott el, Nos, én szerintem ez a két állásfoglalás a következő Európai Parlament örökél kell ezt hagynunk majd, illetve a következő bizottság örökél kell majd hagynunk és ezek egyértelműbb fellépést követelnek, egyértelműbbet, mint ami az elmúlt években történt. Sok mindent elértünk, de hogyha megnézem például a tanácsot, látom, hogy az egyik legutóbbi tanácsi ülésen a tagállamok nem tudtak megállapodni közös LGBTI jogokkal kapcsolatban, mint hogyha középkorban lennénk. Egyes országok blokkolják. Az antidiskriminációs irányelv már több mint tíz éve blokkolás alatt van, de közben, hogyha itt körülnézek, azt is látom, Tajáni úr, az elnökünk, az egyik a legfontosabb beszélő családi konferencián, ez valószínűleg a leghomofób homofóbabb és választás ellenesebb konferencia, ami lehet aztán van egy másik szervezet, a Citizen Go, aztán a Nashville nyilatkozat, amit említhetnék, az a leghomofóbabb nyilatkozat, ami létezik. Egyesek aláírták itt a parlamenti képviselők közül. Nem értem. Engem Tajani elnök nem képvisel, akkor, amikor egy ilyen, egy ilyen konferencián szólal fel, ez teljes mértékben kétszínű. Köszönöm szépen, Ránki asszony következik két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az Európai Parlament elítéli eh, a eh, szex normalizáló beavatkozásokat. Ez egy eh, nagyon egyszerű, de nagyon fontos mondat. Ezek a mondatok, amelyek a történelem alakulását megváltoztatják, azok gyakran egyszerű mondatok. Ez amikor eh, az új eh, állásfoglalással kapcsolatban szavazunk, amely az interszex személyeket is magába foglalja, ez nagyon fontos lesz. Eh, sajnos nem fogjuk tudni ezek kompenzálni azt a sok szenvedést, amit okoztak a, például a, steril, a kényszer sterilizációk, a, a stigmatizáció, a mm, sebészeti beavatkozások, a diszkrimináció. De holnap kimondhatjuk, hogy egy olyan jövőért hasz, harcolunk, ahol az interszex személyek jogai is képviselésre kerülnek. Ez már nagyon régóta várt hír. Az LGBTI személyek jogai támadják sokan. Több évtizedes előrehaladás után most felmerül annak a veszély, hogy visszaesünk. Az Európai Uniónak egy olyan stratégiát kell elfogadni, amely ennek a megelőzését tartalmazza. Új akció listára van szükség. Az Európai Bizottság ezt elfogadhatja, és ezzel támogathatja azokat, akik azért harcolnak, hogy úgy élhessenek és úgy szerethessenek, ahogy ezt akarják a horizontális egyenlőségi irányelvet ki kell venni a zsákutcából a tanácsnál, és biztosítani kell az LGBT személyek számára a szabad mozgást. Biztosítani kell, hogy minden intézkedést meghoznak, amely az LGBT személyek elleni diszkrimináció ellen lép fel. Ezt az európai polgárok érdekében mindenképpen meg kell tennünk. Köszönöm szépen. Ez, ezzel a, a szerzők listája lezárult, és Csaba miniszter kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő, kedves biztos úr. Szeretnék köszönetet, biztos asszony, szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy egy ilyen fontos témáról beszélnek főleg az interszex személyek jogaira kell, hogy koncentráljak. Az ő jogaikat minden tagállamban védeni kell. Hadd mondjam el, hogy a diszkriminációnak és az erőszaknak nincs helye az európai társadalomban. Ne felejtsük el, hogy Románia elnöksége alatt az egyik prioritás a diszkrimináció elleni fellépés. Az alapjogi kartában, az európai jogszabályokban és a szerződésekben szerepelnek a jogok, ezekkel kapcsolatban nem nincs helye vitának. A tolerancia, az egyenlő bánásmód, az igazságos társadalom alapja, és ez alapvető jog az európai száma, európaiak számára, és ennek megvan az oka. A társadalmaink inkluzívabbak és sokszínűbbek, mint valaha. Közösen tettünk lépéseket a nők számára az egyenlő bánásmód elérés érdekében, a szexuális, illetve egyéb kisebbségek védelmi, védelme érdekében, és ezen folytatjuk a munkát. Azt gondolom, hogy az intézmények egyetértenek abban, hogy merre haladunk nagyobb és tolerancia felé. Büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, hogy a tanács már e, elfogadta azt a jogszabályt, amely elítéli a diszkriminációt a szerződés 19-es cikkében szereplő okok alapján, de nyilván tudják, a diszkrimináció e, ellenes jogszabály nem tökéletes, egyes jogokat jobban véd EU-s szinten, mint másokat. E, gyakran emlékeztettek bennünket arra, hogy a tanács még nem ment el az út végéig, ami a jogi lehetőségeket illeti. Az interszex elleni diszkriminációra szeretnék most kitérni, és erőszakra. Önök szenvedésről beszéltek az, abban a kérdésben, amelyet föltettek. Büszkén emlékeztetek arra, hogy 2017-ben a, bizo- a tanács pozitívan válaszolt a bizottság LGBT személyekkel kapcsolatos, egyenlőségével kapcsolatos kérdéseire. A, a bizottság elfogadott egy nyilatkozatot a leszbikus, gay, homoszexuális, interszex, transzexuális személyek jogaival kapcsolatban. A tanács arra kérte a bizottságot, hogy ezen cselekvési listában szereplő intézkedéseket népszerűsítse, és rendszeresen számoljon be az előrelépésekről. És a tanács felhívta a a tagállamokat is felszólította arra, hogy nemzeti szinten is tegyenek lépéseket, természetesen ez tagállami felelősségbe tartozik. Tisztelt képviselők! Az egyenlő bánásmód tekintetében az előrelépés csak úgy érhető el, ha mindannyian hozzájárulunk ehhez. Az Európai Bizottság lépései a legjobb gyakorlatok cseréje például üdvözlendő. Az Európai Bizottság emellett a tudatosságépítésre is hangsúlyt helyez. Az alapjogi ügynökség nagyon fontos lépéseket tesz, az intersex személyek helyzetét felveti, a szükségtelen sebészeti beavatkozások, amit említettek például, aztán az információn alapuló beegyezés kérdése nagyon fontos a tagállamoknak, a tagállamok felelősségébe tartozik, ez és elszámoltathatók. Ami a specifikusabb kérdéseket illeti a kérdéseikben, ez tagállami információ, tagállami um, illetékességbe tartozik, de persze van itt európai feladatok is, ami az intersex személy csoporthoz való tartozás nem szerepel a diszkrimináció tilalmi listán, de persze a közös európai értékeink az inkluzivitást, a befogadást, a bevonást helyezik első helyre. A konstruktív eszmecsere nagyon fontos, ez is egy, a mai és egy ilyen konstruktív eszmecsere. Köszönöm szépen a figyelmüket. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a tanács román elnökségének egyik prioritása a diszkrimináció elleni harc, és ezért büszkék vagyunk, hogy itt lehetünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, most a biztos asszony következik. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok a parlamentnek, hogy napirendjére tűzte az LMBTI személyek elleni diszkrimináció kérdését. A bizottság elkötelezett amellett, hogy az LMBTI személyek egyenlőségét megvalósítsuk, és üdvözli, hogy az Európai Parlament felhívta a figyelmet er-, ezekre a kérdésekre, különös tekintettel az interszexuális személyek jogaira. Fontos ezeket a kérdéseket a politikai napirenden tartani. Egy egész sor intézkedésről döntöttünk 2015. decemberében az LMBTI jogok előmozdítása érdekében. A következő hónapokban közé tesszük a végrehajtással kapcsolatos jelentésünket. A végén majd még visszatérek erre a listára. Hadd szóljak most néhány szót arról, hogy milyen problémák kapcsolódnak az LMBTI személyekhez, illetve milyen problémákkal szembesülnek ők. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon súlyos gondokkal szembesülnek, hiszen nem az interszexuális személyek esetében nem lehet egyszerűen női-férfi kategóriákról beszélni. Különösen aggasztó az, hogy gyermekeket vetnek alá műtéteknek, mivel még kiskorúak, és nem tudnak ezért hozzájárulni ezen műtétek végrehajtásához. Az egészségügyi politikák kialakítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtása és hozzáférhetővé tétele a tagállamok hatáskörébe eszik. Az Európai Bizottság elfogadja a szubszidiaritás elvének érvényesülését. Az a lehetőség, hogy egy harmadik nemi opciót biztosítsanak az anyakönyvezésnél, vagy egyéb területeken szintén a tagállamok hatáskörébe esnek. Ami a transznemű személyek jogait e- e- illeti, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az általuk alkalmazott gyakorlat megfeleljen a nemzetközi e, emberjogi standardoknak. Például a, köte, a kötelező sterilizáció a vonatkozó egyezmény 8-as cikkét megsérti. Visszatérnék most az Európai Bizottság által meghatározott intézkedések listájára. Ezen intézkedések, mint mondtam, az LMBT jogok előmozdítását célozzák. Az Európai Bizottság a végrehajtást illetően különböző intézkedéseket foganatosított, például arra vonatkozok, hogy felhívja a figyelmet az LMBTI személyek által tapasztalt problémákra. Készült nem, nemrégiben egy jelentés az LMBTI jogok állásáról Európában, Emellett előmozdítjuk intézkedéseink révén a transzexuális és interszexuális személyek egyenlőségét célzó információk terjesztését. A parlament kérésére az LMBTI személyek egészségét célzó kísérleti projekt is elindult útjára. Az intézkedések listájának részeként a bizottság monitorozza és ellenőrzi az LMBTI jogok érvényesülését a mozgás szabadságát előirányzó irányelvnek megfelelően. A bizottság üdvözli az Európai Bíróság egyik vonatkozó határozatát, és nyomon követi majd, hogy az adott tagállam eleget tesz-e az Európai Unió joganyagában foglalt kötelezettségeknek. A bizottság továbbra is végrehajtja majd a listában foglalt intézkedéseket 2019-ben. Az idei évben új Euróbarométer felmérés készül a diszkrimináció területén illetően, és tartalmaz majd kérdéseket, kérdéseket az LMBTI jogokra vonatkozólag, és sőt készül egy külön LMBTI jellegű felmérés. Ezek az új adatok segítenek majd nekünk abban, hogy a jövőbeni intézkedéseink célzottabbak lehessenek. Ezek a felmérések az LMBTI intézkedések frissített listájának létrehozatalát is elősegítik majd. Az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy sikeresen és pozitívan elősegítse a kérdéskör átruházását a következő bizottságra. Az utódomnak mindenképpen ajánlani fogom, hogy vonja be az Európai Parlamentet és a civil szervezeteket a jövőbeni LMBTI intézkedés csomag kialakításába. Ez szerepel a, egyébként követelésként a ma megvitatott állásfoglalás szövegében is. Röviden kitérnék az elhangzott hozzászólásokra. Az Európai Bizottság próbálja elősegíteni a horizontális diszkrimináció ellenes szabályozás előmozdítását. Én is szégyenletesnek tartom, hogy évek óta blokkolják ezt a dossziét a tanácsban. Biztosan tudják, hogy ez a jogszabály egyhangú kerülhet csak elfogadásra, ezért van szükség az összes tagállam támogatására. A jogszabályt már régóta blokkolják, mint mondtam, ilyen esetben a szerződések lehetővé teszik a megerősített együttműködést, és valószínűleg nem lep meg senkit, hogy a tagállamok eddigi jelzései alapján elmondhatom, hogy a tagállamok több időt szeretnének, és nem akarják a megerősített együttműködés útját járni, mert ez az alapvető jogokat érinti. Ez a kérdés. Csak szerettem volna ezt az információt továbbítani önök felé. Továbbra is dolgozom majd ezen az ügyön, s rendszer, rendszeresen megvitatjuk ennek az irányelvnek a sorsát a bizottságban. Még egy utolsó megjegyzést engedjenek meg, felmerült a gyűlöletbeszéd ügye online és offline formában. A bizottság nagyon intenzív együttműködést folytat az IT ágazattal, annak érdekében, hogy radikálisan csökkenjen az online tapasztalható gyűlöletbeszéd mértéke, főként a közösségi hálókon. Relatív sikeresek vagyunk, az IT ágazat az általa vállalt lépéseket megteszi, és folytatni fogjuk a munkát ezen a területen egészen a mandátumon végéig. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos asszony. És uh, folytatjuk a vitát. Faria úrnak adom meg a szót egy percet, tessék. Köszönöm szépen, uh, biztos asszony. A MeToo mozgalom után több ezer LMBT ember osztotta meg a Twitteren, a Facebookon, a különböző megalázó incidenseket, amelyek érték őket. Tudjuk, hogy a szexuális irányultságuk miatt nagyon sokakat ér támadás az interszexuális emberek egyenjogúságáról még nem gondoskodik minden tagállam. Ezt mindenképpen elő kell mozdítani az oktatásban, társadalombiztosításban. biztosításban és ilyen körülmények között biztos asszony egy inkluzív stratégiát kell a bizottságnak bevezetnie, amely az interszexuális emberek jogait is védi, illetve a homofób és transzfób megnyilvánulásokat üldözi és a gyermekeket is kell védeni az LMBTI közösségekben. Köszönöm szépen. Ward asszony amikor LMBT emberekről beszélünk, az interszexuális emberekről gyakran megfeledkezünk. Évszázadok óta nem emberként tekintenek rájuk, diszkriminálják őket a testük miatt. Egészségügyi problémának állítják be ezt, pedig semmilyen betegséget nem jelent az, hogyha interszexuális valaki a szörnyűség a gyermekeket műtétnek alávetni. 2019-ben azonban továbbra is történik testrész eltávolítás, véglegesen megváltoztatják a gyerekek testét, anélkül, hogy a beleegyezésüket ki lehetne kérni egyfajta nevetséges, bináris nem felfogás miatt, ami szerint csak férfiak és nők létezhetnek a szexuális jelleg alapján besorolni az embereket szűklátókörűséget jelent, és egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Az interszexuális emberek mellett ki kell állni, a gyerekeknek különösen meg kell mondani, nem vagytok egyedül. Köszönöm, Stevens asszony, másfél perc. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, az LMBTI jogokat továbbra sem garantálják. Nagyon nagyok az eltérések a tagállamok között. Nagyon különböző szintű a nem identitás, szexuális irányultság, nemi jelleg alapján való megkülönböztetés tilalma. Nagyon sok tagállam nem ismeri el az azonos neműek házasságát. Belgiumban elismerik nyolc ország van, így van. 18 ország pszichológiai tesztet ír elő, és 21 tagállamban nemi normalizáló műtéteket végeznek az interszexuális gyerekek esetében, ez nem összeegyeztethető az alapvető jogok kártájával. Azt kérem a biztos asszonytól, hogy a bizottság prioritásként kezelje az LMBTI emberek jogait a 2019-2024-es munkaprogramban. Nagyon fontos, hogy horizontálisan az oktatás és egészségügyi témákban mindenhol megjelenjen az ő jogegyenlőségük Fontos, hogy Európa folytassa az érzékenyítő kampányt az LMBTI emberekkel és családtagjaikkal kapcsolatosan, és Európának gondoskodnia kell arról is, hogy minden család szabadon mozoghasson, a szivárvány családok is Európában. Az EU bíróság ítélete is ezt erre kötelez. Elfogadhatatlan, hogy másodosztályú állampolgárok legyenek ezek az emberek. Köszönöm, Ernst asszony, másfél perc. Ma először egy olyan állásfoglalásról van szó, amely az intersex személyek jogait is tartalmazza, és ennek már itt volt az ideje ez, ezen témának a tabuizálása megkönnyíti azt, hogy a jogtalanság vagy a jogi vákum sarkába állítsuk ezeket az embereket. És aztán hogy mások eldöntik, hogy nekik mi lesz a jó. Azt gondolják, hogy ez helytelen, ez a ö, lét, és akár már a gyermekeket, már csecsemőket is műtéteknek vetnek alá. Egy dolgot azonban mindannyian el kell ismernünk, mindannyian fel kell lépnünk azért, hogy az E, e, hogy a csecsemők esetében végzett ilyen műtéteket e, tiltsák be. Ezek orvosilag nem szükségesek, és szörnyű kihatásaik lehetnek. Ezek normális emberek, ezeket nem kell meggyógyítani. Ők maguk szeretnének döntéseket hozni, és tisztelettel kell lenni velük szemben. Nem szabad senkit gyámság alá vonni, kinevetni, megbélyegezni. A diszkriminációt, és büntetőjogilag is üldözni kell ezen a területen. Támogató, pozitív nyilvánosságra van szükség, és a vitát normalizálni kell, hogy megfelelő megnevezése legyen ennek a nemnek az a személyigazolványban például, vagy egyszerűen ismerjük el, hogy különböző lehetőségek vannak. Köszönöm szépen, López Aguilar következik. Köszönöm szépen, tisztelt Jurova biztos asszony. A szóbeli kérdés az egy ellenőrzési lehetőség, hogy a bizottságot ellenőrizzük, és hogy a bizottság cselekedjen a csütörtökön elfogadandó állásfoglalással kapcsolatban. A diszkrimináció ellenes vitáknál is ez a helyzet még mindig számos diszkriminációs lépésre kerül sor, a védelemre szóló csoportok esetében. E, egyes esetekben akár visszaélésre is sor került, bántalmazásra is sor került az e, szexuális orientáció miatt. Az LGBTI e, személyek, ide a transzgender és az interszexuális személyek is szerepelnek. Nos, itt az ő esetükben a legjobb gyakorlatokat kell átvenni, olyan országoktól, amelyek nem problémának vagy stigmának tekintik az interszexualitást vagy az eltérő szexualitást, hanem az embereknek esélyt adnak. Hadd hívjam fel a figyelmüket a 2014-es Lunacek jelentésre, amely a holisztikus megközelítést választotta. Legyen ez az iránymutató elnézést, mondja az elnök, el kell vennem a szót, meg kell próbálnom visszanyerni az időt, amit elvesztegettünk, mert most a tervek szerint éjfél után fejezzük be az ülést. Most megadom a szót a spontán hozzászólások keretében. Forenca asszony, elnök asszony, én is úgy gondolom, hogy fontos, hogy ez a két vita most lezajolhatott. Ugye az interszexuális emberekről, illetve az RMBTI intézkedések listájáról az Intergroup, az LMBT Intergroup kezdeményezésére, és nagyon örülök, hogy részt vettem ebben a munkában. A feminista mozgalom leginkább transfeminista mozgalomként azonosítja magát mostanában mert nem csak a nők felszabadításán, hanem az LMBTI emberek felszabadításán is dolgoznunk kell mindenfajta uh, sebészeti beavatkozást elítélek, ami az interszexuális gyerekeket érinti, és nagyon örülök ennek a vételnek. Köszönöm szépen, Szosznyerc úr következik. Nincs semmi indoka annak az Európai Unióban, hogy a szexuálisan diszfunkcionális emberek, az úgynevezett LMBT nem tudom, emberek dolgaival foglalkozzunk. A társadalom fontos kérdéseivel kell foglalkoznunk. Ezeknek az embereknek még privilégiumaik is vannak az Egyesült Királyságban. Valakit az otthonában letartóztattak, azért, mert egy férfi levágta a saját nemi szervét. Úgy gondolom, hogy mindenkinek joga van azt gondolni, hogy erre van szüksége. Én azonban máshogy gondolkozom. Amit tesznek, az valójában az emberek megfélemlítése. Az eu irányító baloldal megpróbálja elnyomni a kritikát. Jurova asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, túl hosszan beszéltem az előbb, úgyhogy most nagyon röviden fogok. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek ezért a vitáért. Megint nagyon erőteljes elkötelezettséget mutatott a parlament ebben a témában, és szeretném biztosítani önöket, hogy készen állok arra, hogy tovább dolgozzunk ezen a fontos területen a közeljövőben egy konkrétum, úgy gondolom, hogy az LMBTI intergroup Európával tovább kell egyeztetnünk majd arról, hogy az LMBT intézkedések listája hogyan alakuljon, mi szerepeljen az akciótervben a jövőben az Euróbarométer új adatainak felhasználásával. Fontos, hogy találkozunk majd, és folytassuk a közös munkát. Ez egyfajta meghívás a részemről úgy gondolom, hogy fontos, hogy együtt dolgozzunk majd. Köszönöm, biztos asszony, és végül Csámba miniszter úr. Köszönöm szépen, és még egyszer köszönet ezért az eszmecseréért, ami megmutatta, hogy milyen sok munka vár még ránk, ugyanakkor büszkék lehetünk arra, hogy milyen előremutató kezdeményezések születtek, a tanács a bizottság listájára pozitívan reagált, és azt várom, hogy ez meg is fog valósulni, a diszkrimináció, az erőszak ellen fel kell lépni, a politikai vitánkból ez egyértelmű, Európa a haladás, a tolerancia, a felvilágosodás oldalán van, és a szavak után most már a cselekvés kell, hogy következzen. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, ezzel zárul a vita. Hat állásfoglalási indítvány érkezett, egy a Lébe szakbizottságtól, öt a különböző frakcióktól. Csütörtökön fogunk szavazni róluk. Köszönöm most, amikor egy szóbeli kérdésre térünk át, a gyógyászati célra használandó cannabis kérdésére. Már előrejelzem, hogy nem lesz spontán hozzászólás, mert súlyos csúszásban vagyunk. Tudom, hogy egyes kollégáknak ez csalódást jelent, de éjfél utánig tolódna az ülés, hogyha lennének spontán hozzászólások. Nem az én hibám, nem én elnököltem, amikor a csúszást összeszedték oda is adom a szót Sújca asszonynak 5 percre, mint szerzőnek. Köszönöm szépen az elmúlt időben, időszakban. A parlamentben sok figyelmet fordítottunk a közegészségügynek, a rák elleni küzdelemnek, a gyógyszerekhez, gyógykezeléshez való hozzáférésnek. Ma egy szóbeli választigénylő kérdésről beszélünk a kannabisz gyógyászati célokra való használata kapcsán. Az ENVI szakbizottság kérte, ezt a témát, és az állásfoglalás kidolgozásakor hangsúlyozni szerettük volna azt, mennyire fontosak a megfelelő kutatások a kanabisz hatásairól, és külön felhív, felhívnánk a figyelmet a gyógyászati célú kanabisz használat esetleges pozitív hatásaira. Nagyon fontos különbséget tenni a gyógyászati célú felhasználás és az úgynevezett szabadidős kanabisz használat között. Fontos, hogy megfelelő jogi keret teremtsünk a gyógyászati felhasználású kanabisszal kapcsolatosan, amely tartalmazza a THC és CBD felső határértékét, és azokban a tagállamokban is, ahol a kanabisz gyógyászati célokra elérhető, nagyon különböző szabályok vannak ér, érvényben, és ez gondot jelent a páciensek számára. Ezért a bizottságot arra kérjük, hogy tudassa, mit tett a minőségi kutatások előmozdítása érdekében, milyen tervekkel rendelkezik a jövőre vonatkozólag, milyen forrásokat kíván fordítani erre többek között a Horizont Európa programon belül, és úgy gondolja a bizottság, hogy az Európai Unióban a jogi szabályozás a jogi keret jogi keret lehetővé teszi a minőségi kutatásokat a kanabisszal kapcsolatosan. Emellett szándékozi-e a bizottság javítani a gyógyászati célú kanabiszhoz való hozzáférést, és hogyan kívánja elősegíteni a fogyasztók érdekeinek védelmét ezzel kapcsolatosan. Emellett a gyógyászati felhasználású kanabisz megfelelő definíciójának elkészítésére is szükség van, és megfelelő különbséget kell tenni a szabadidős kábítószer használat és a gyógyászati célú kanabisz felhasználás között, Mint ahogyan tudjuk, a kanabisz növény több féle kanabinoidot tartalmaz, ezeknek a vegyületeknek különböző jótékony hatásaik lehetnek, például elősegít, segítséget nyújthatnak bizonyos tünetek kezelésében, másrészt azonban lehetnek negatív hatásaik is, például lassíthatják a csont csontnövekedést. Mindenek tükrében nagyon fontos a megfelelő kutatások végrehajtása, a megfelelő címkézés, a hozzáférés korlátozása például kiskorúak esetében és szavatolni kell a gyógyászati felhasználás esetében is a páciensek biztonságát, különös tekintettel a fiatalokra és a terhes nőkre. A kanabis használattal kapcsolatos szakirodalom áttekintéséből láthatjuk, hogy a krónikus megbetegedések esetében az epilepsia esetében, az Alzheimer, eh, Alzheimer esetében, a Crohn-betegség esetében, asztma, glaukóma esetében csökkenthetők a tünetek, emellett a um, szklerózis multiplex esetében csökkenthetők a tünetek, továbbá a posztraumás stressz, eh, szindróma, az a PTSD és a különböző szorongásos betegségek esetében és jótékony hatása lehet a kanabisznak. Nagyon fontos, hogyha ezt a gyógyszert, vagy a gyógyszerészeti használ, gyógyszer alapú használatra hozzáférhetővé tesszük a kanabiszt, akkor az megfelelő szabályokkal párosuljon. Még egyszer hangsúlyozom, hogy különbséget kell tenni a gyógyászati célú kanabisz és a szabadidős kábítószer használat között. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert ezáltal remélhetőleg elkerülhető bármiféle visszaélés a kérésünkkel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Thank you. I now give the floor to Commissioner Jourova. Köszönöm szépen, Jurova asszony a szó. Tisztelt elnök asszony, képviselők, láttuk, hogy a különböző kanabisz eh, termékekből termékekkel folytatott kezelések iránti érdeklődés növekedett, a multiple a baleseti események utáni rendellenességek, illetve szorongás miatti kezelésbe való be, a, bevetésénél merült ez fel. Ami a szabályozási szempontot illeti, az Európai Unió lehetőségei korlátozottak, tagállami kompetenciába tartozik ez a kérdés. Másik oldalon az Európai Uniós gyógyászati, gyógyszerészeti keret robusztus, és itt ez tartalmazza a kanabisz termékeket is miután bizony miután értékelték az adott termék minőségét, hatékonyságát és hatásosságát, és az egészségre való kockázatokat körvonalazták, csak azután lehet ezeket bevetni. A farmakovigilanciai fellépés is elegedhetetlen az ilyen termékek esetében. Az Európai Unió hogyan járulhat hozzá ehhez a vitához, a korai eh, párbeszéd eh, elengedhetetlen, a koordináció a különböző Európai Uniós ügynökségek között is nagyon fontos. Most ezeket a kérdéseket eh, hadd válaszoljam meg. Azzal kezdeném, hogy nagy további korábbi kutatás, további korábbi kutatásra van szükség a kanabis alapú gyógyszerekkel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban. A Horizont 2020 programból részesülhet ez 2019-2020-ra, ami az utolsó kutatási és fejlesztési keretprogramot illeti. Az Európai Unió számos releváns projektet támogat, 40 millió eurót fordít a kannabisz alapú gyógyszerekkel kapcsolatos kutatásra folytatjuk ezt a megközelítést az új keretprogramban, a Horizont, Horizont Európában. Az Európai Bizottság továbbra is támogatja innovatív te- területeken neuroterapeuta beavatkozások esetében. Hadd mondjam el, hogy az egészségügyhez kapcsolódó kérdések komplexek, a döntéseket a tagállamok hozzák meg. Az EU öm, szabályzási keret az gyógyszer, a kanabisz alapú gyógyszerek engedélyezésére vonatkoznak, amikor ennek a hatékonyságát, hatásosságát és minőségét bizonyították. Az Európai Unió ról nem mondhatjuk azt, hogy nem járul hozzá ehhez a vitához. 2016. októberében az Európai Gyógyszerfigyelő Központ egy új kannabisszal kapcsolatos szolgáltatást indított kanabisz Policy modellek aktualizálásának felsorakoztatásával. Aztán a kanabisz és kanabinoid termékek használatáról is született egy válasz. Hadd mondjam el, hogy a az Európai Uniós kompetencián kívül esik a kanabisz alapú gyógyászati célú felhasználás. a eh, pszichoaktív eh, eh, anyagokra vonatkozó szempontokat is figyelembe kell venni termék alapon. Köszönöm szépen. Köszönöm Köszönöm biztos asszony, és most eh, Líze úrnak adom meg a szót másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kanabisz eh, orvosi alkalmazása jó dolog, ez segíthet a eh, pacienseknek, olyan pacienseknek, akiknek más gyógyszerek nem segítenek. A vita során két extrémtől azonban óvakodni kell. Az egyik szélsőség, mint a Pavlovi reflex esetében, az ember a kanabiszt hallja, és rögtön azt eh, gondolja, hogy jaj, haját ez valami szörnyű, illegális drog, és akkor ezt ellenezni kell. Ugyanis, hogyha orvosilag ellenőrzött módon eh, alkalmazzuk ezt, akkor ez a pavlovi reflex nem megfelelő reakció. Másrészt viszont oda kell figyelni, hogy a páciensek ne ö, eh, ö, úgy vélekedjenek, mint az én egyik paciensem, aki azt mondta, hogy a hátfájásának csak az segít, hogyha elszív egy füves cigit, anélkül, hogy előtte megvizsgáltatta volna magát, lehet, hogy más dolgok is segítettek volna. Tehát azért szabályozottan kell ezt csinálni, óvatosan, és az állásfoglalás 14. pontjával abszolút egyetértek, mint más gyógyszerek esetében is nagyon fontos az engedélyezési eljárás. Nem elfogadható, hogy az ipartól nagyon nagy elvárásokat támasztunk az ipar felé, más területeken itt pedig nem. Remélem, hogy holnap nagy többség támogatja majd ezt az állásfoglalást. Köszönöm szépen. Köszönöm két percre, Balázs úr. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony. Voltak izomfájdalmaim egy időben, és neurológushoz fordultam Franciaországban, azt mondták nekem, hogy szívjak hasist. Igen ám, csak hogy a szívás az egészségre káros hatással jár, és a hasist betiltották. A cannabis, a gyógyászati cannabis a CBD hatóanyag révén azonban nagyon hasznos, és az Európai Bizottságnak világos útmutatással kellene szolgálni a tagállamok számára. A második dolog, amit mondani szeretnék, az az, hogy az ellensoglalás tervezet világosan fogalmaz. Az orvosok ellenőrizzék a recepteket. Ez nagyon fontos. Nincs arról szó, hogy bárki ö, kannabiszhoz nyúlhat. Az orvosok viszont a kannabisz hatóanyagaként ismeretes CBD-t felírhatják a pácienseknek bizonyos módosítókat erőltettek a konzervatív képviselők, mi szerint csak a gyógyszer jellegű felhasználás hasznos. Ez nem teljesen igaz, mert például a gyógyteában való fogyasztás is nagyon hatásos lehet, hogyha valamelyik páciens esetében a gyógyszer nem alkalmazható. Tehát az orvosok más beviteli módokat is írhassanak fel, hogyha bizonyos patológiák ezt indokolják, illetve bizonyos személyes tulajdonságok. Ne csináljunk ebből vitát, a CBD-ről van szó, nem a szabadidős kannabiszról, de a CBD legyen hozzáférhető, és ne a gyógyszergyárak nyerjenek csak az ügyön. Elnök, másfél percben Krupa asszony következik, tessék. az természetes alapú gyógyszerekre vonatkozó kutatásokat támogatom a kisebb mellékhatásuk miatt az állásfoglalás tervezetben azt látjuk, hogy a gyógyászati kannabiszra vonatkozó kutatások nagyon korlátozottak, bizonyos kemoterápia utáni felhasználásról van szó, meg bizonyos fájdalomcsillapítási szükségletekről a CBD klinikai kipróbálásának kellene megelőznie a gyógyászati kannabis engedélyezését, hiszen nagyon magas a THC tartalom és a kannabiszban mint minden gyógyszert, ezt is először klinikailag ki kell próbálni, tesztelni kell és csak akkor szabad bevezetni, hogyha pozitív hatás magasabb, mint a mellékhatások hiteles kutatás nélkül nem indokolt az új gyógyszerek engedélyezése, hiszen egyre nagyobb dózisokat vetnek be, és ez is nagyon súlyos mellékhatásokkal jár. Fennegen úr, én támogatom ezt az állásfoglalást, létre kell hozni azt a szabályozási keretet, ami lehetővé teszi az Európai Unióban mindenütt a gyógyászati kannabisz legalizálását. Vera Tumi és férje Paul fordult hozzám, hatszor utaznak el Hollandiába, hogy a lányuk megkaphassa a kannabisz alapú gyógyszerét mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha egy engedélyezett gyógyszert házhoz vinnének nekik. A gyógyszer szabad mozgását is vezessük be az Európai Unióban. Ferre Tumi és férje Paul nagyon bízik benne, hogy a, a gyógyászati kannabisz segíthet majd a, a lányukon és lesz jövője. Bízom benne, hogy az elásoglás hozzájárul majd ehhez. Köszönöm. Elnök, Jurova biztos tessék. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani ezért az érdekes vitáért, és röviden azzal zárnám le, hogy biztosíthatom önöket arról, hogy a bizottság a, a tudományos elemzéseket és a megoldások keresését folytatni fogja. Köszönöm szépen, ezzel zárul a vita holnap kerül sor a szavazásra az MV szakbizottság tervezetéről. Most pedig az emberi csíresejt van a genom modifikációjáról lesz szó, és Mikolásik úrnak, mint szerzőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! A kérdés, amit itt felvettünk a bizottsághoz és a tanácshoz, egy ez nagyon fontos, nem csak a társadalmunk jövőjét, hanem az egész emberiséget illetően az, ez a humán van a genom modifikációja nem csak a kutatási előrelépést érinti, hanem mindannyiunkat. Ez a technológia, ez a szomatikus genomszerkesztési technológia fantasztikus lehetőséget rejt. Persze ezt el kell választani. A génvonal genomszerkesztése és nemzetközileg tiltott humán gemon módosítástól, mert ez nagy negatívumokat, ez negatív következményeket hozhat, és a teljes jövőbeni generációra kiható változásokat hozhat. Az kínai kutató a He Jiankui, aki először eh, alkalmazta ezt a genomszerkesztést, eh, ez azonnali eh, nemzetközi reakciót kell, hogy kiváltson, és nem lehet itt csak a biztonságra és a hatékonyságra utalni. Eh, az ilyen eh, úgy, úgynevezett szerkesztett csecsemők esetében. Az ügy nem csak arra vonatkozik, hogy hogyan, hanem arra is, hogy mit tett ez a kutató, Eh, eh, eh, ez a humán csíresejtvonal, illetve ez a tiltott humán genom módosítás, ez különböző okokból, etikai, erkölcs és egyéb okokból is tiltandó, és ez súlyos kockázatokat rejthet nagyon messze ható következményei lehetnek ennek a lépésnek, és ezt nem lehet önszabályozás formájában elvárni ennek a megoldását. Itt a közkonzultáció elengedhetett a korrekt tudományos interpretáció keretében. Azt várjuk, hogy az Európai Bizottság vezető szerepet vállaljon a humán csirasejtvonal genom modifikációjával kapcsolatban, és bevonja a közvéleményt is a vitába. Köszönöm szépen, megadom az út, csam, szót Csamba miniszternek. Tisztelt képviselők, a humán csirasejtvonal genom modifikációja a téma. Köszönöm a képviselőknek, akik előkészítették ezt a kérdést. Az etikai konzekvenciákkal már régóta foglalkozom, és ez nagyon fontos témát jelent számomra. Tudatában vagyok ennek a legutóbbi eseménynek, amelyre utalnak a kérdésben is, amely nagy mértékben, amelyre felkapta mindenki a fejét, az eh, emberi genom módosítással kapcsolatban. Eh, klinikai tesztekre eh, utaltak a képviselők, amely a humán genom módosítással jöttek létre, és ez alapján elmondhatjuk, hogy az a tudás, amit ez a humán genomról szereztünk, és főleg a, a gének által okozott betegségekről, Nos, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy új terápiák jöjjenek létre, és ezzel csökkentsük a szenvedést. A második oldal, másik oldalon meg vagyok győződve arról, hogy mindannyiunkat aggaszt az a kockázat, amely jövőbeni generációkra leselkedik a genom, humángenom módosítással kapcsolatban. A humán genom módosítással vagy manipulációval kapcsolatban e, tehát fontos veszélyek merülnek fel. Politikusok és tudósok is tudatában vannak a helyzetnek. Ez legislatív és egyéb kezdeményezések keretében merülnek fel, és meg kell tiltani a humán genom módosítást Szeretném eh, eh, felvetni azokat a legislatív, eh, legislatív aktusokat, amelyek a gyógyszerekre és az orvosi készítményekre és készülékekre vonatkoznak, és megtiltják a csíresejtvonal modifikációját. Az elsődleges elv az emberi méltóság, és meg kell tiltani a, ezeket a technológiák, technológiákat az orvostudományban és a technológiában. A képviselők ezt a kérdést vetik fel. A kérdések a jövőbeni fellépésekre vonatkoznak. El kell mondanunk, hogy a szerződések és főleg a 160-as cikk a tagállamoknak adja a kompetenciát az orvosi ellátásra és az etikai kérdések megválaszolására. A gén genom szerkesztő technológiákat tagállami szinten kell szabályozni. Meg vagyok győződve róla, hogy a bizottságnak az elsőleges, az egyetlen intézmény, amelynek joga van a kezdeményezésre, és mm, nyilván figyelemmel kíséri ezt a kérdést, hogy, és hogyha ez szükségesnek tartja, akkor jogszabályi tervezeteket eh, készít elő. Azt gondolom, hogy a jövőbeni elnökségek és eh, ezeket a, ezeket a témákat prioritással vizsgálják. Köszönöm szépen, most pedig Jurova biztos ilyen szó. Tisztelt képviselők, eh, ezen legutóbbi fejlemények eh, a humán csíraságyfalak immonifikációjával kapcsolatos etikai következményeknek tudatában vagyunk. Globális szinten a nemzetközi közösséggel részt veszünk a párbeszédben, Például a Nemzeti a, a Tudományos Akadémia, Orvostudományi Akadémia, Nanotechnológiai Konver- Converging Technológia Akadémiákkal, és az etikai és jogi vitát figyelemmel kísérjük a genomszerkesztő technológiákkal kapcsolatban a kormányzás és az megfelelő irányítás és ellenőrzés elengedhetetlen. Az EU keretprogram, amely a kutatásra és az innovációra vonatkozik, és az EU-s klinikai tesztekre, a med, orvosi termékek esetében, ez specifikus elvárásokat tartalmaz az ilyen típusú kutatási tevékenység megtiltására. Az Oviedói Egyezmény az emberi jogok védelmére koncentrál a biomedikai területen. A 3090 2007-es jogszabály koncentrál az minőségre, a hatékonyságra és a hatásosságra. Mindazonáltal azok az intézkedések, amelyek a genomszerkesztő technológiákra vonatkoznak, az in vitro, tehát a mesterséges megtermékenyítés esetében ezek továbbra is a tagállami illetékességbe tartoznak. Az Európai Bizottság a nemzeti hatóságokkal együttműködik, hogy erősítse az új technológiák, a szövetekre és a sejtekre vonatkozó új technológiák ellenőrzését, az etikai tanácsadó csoport és az új technológiákkal kapcsolatos tanácsadó csoport a genom szerkesztő technológiákra vonatkozóan megvizsgálja eh, ennek az etikai implikációit. Az Európai Bizottság megvizsgálja emellett, hogy hogyan lehet a meglévő eh, felmérésekkel alapján levonni a következtetéseket az közvélemény vélekedésével kapcsolatban az új technológia elfogadása, genomszerkesztő technológiák elfogadása, egészségügyi megoldások kidolgozására, például etikai, illetve erkölcsi következményeket is végig kell gondolni. Köszönöm szépen, képviselők, arra szeretnék tájékoztatni, hogy nincsen spontán hozzászólás. Lize úrnak egy perce van, mint ahogy minden hozzászól. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! A géntechnológia csodálatos esélyeket biztosít, ezeket ki kell használnunk, de fontos, hogy etikai határokat szabjunk mindannak, ami technikailag lehetséges. A kínai kutató kísérletei, amelyeket a hongkongi decemberi konferencián bemutatott, ezek emberileg vállalhatatlanok, mert az emberi szervezetbe történő ilyen mértékű beavatkozás etikailag elítélendő. A tudományos közösség Get megrázta mindez, és ezt helyesnek tartom, fontos, hogy fellépjünk az ilyen jellegű gyakorlatokkal szemben. Az alapvető jogok kartájának a, az érvényre juttatását nagyon fontosnak tartom, de fontos hangsúlyozni azt, hogy ez a karta kizárja a géntechnológiai jellegű alkalmazását is. Tovább kell dolgoznunk közösen azon, hogy ez ne történhessen meg újra. Köszönöm, Balasz úr. Igen, valóban legyünk szigorúak először is nem tudjuk, hogy pontosan mennyire jutott a kínai tudós ezzel a művelettel. Senki nem tudta még bebizonyítani, hogy tényleg sikerült neki ez a szerkesztés. A második dolog pedig, hogy az Európai Unióban van egy alapjogi kártánk, és előbb-utóbb ehhez kellene igazítani a szabályozást is, aminek meg kellene tiltani a nagyon veszélyes kísérletezgetést. A harmadik dolog pedig az, hogy ez a kínai tudós azt állítja, hogy CRISPR-Cas nevet uh, használta fel, mint technikát, a